Good afternoon, everybody, and uh, we will... Jó napot kívánok! Elkezdjük az ülést. Átállok svédre. Hej och eh, hjärtligt välkomna allihopa. Det är kul att se er igen efter... Jó napot kívánok mindenkinek, üdvözlöm Önöket a nyári szünet után. Szavazásokkal kezdünk nagyon hamar, nem soká. A rend első formális néhány pontján végigmegyünk, koordinátok ülése most zárult le. Ugye második napirendi pont a napirend elfogadása, senki nem tett javaslatot módosításra, tehát úgy tekinthetjük, hogy elfogadtuk hármas napi rendpont az elnök közleményei. Csak annyi mondani valóban van, hogy közös ülést tartunk az Emberi Jogi eh, Alapbizottsággal, mégpedig október 9-én. És az ENSZ külön eh, raportőr is megjelenik a nők elleni erőszak témájában, Majó asszony. Májár asszony. Úgyhogy szeretném, hogyha mindannyian tudnának erről az információról erről az eseményről. A négyes napi rendi pontra térve az elnök közleményei a koordinátorok ajánlásairól címet viseli. Nos, biztosan látták a jegyzőkönyvben, hogy mi a helyzet, ezt mindenki megkapta a dossziéjában. Nem tudom, van-e valami, amit szeretnének hozzátenni ehhez, ha igen, akkor kérem, nyújtsák be a megjegyzéseiket. Ötös napi rendi pont. Van korábbi jegyzőkönyv, amit jóvá kell hagynunk. Július 13-14 és eh, augusztus 29-30 eh, mind a két jegyzőkönyv 2011-es. Hogyha ezekkel kapcsolatban nincs ellenvetés, akkor javaslom, hogy ezeket tekintsük elfogadottnak, jóváhagyottnak. Akkor kezdjünk el szavazni. Először is fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozatala. Eh, Kratza asszonyt meg szeretném kérdezni, jelentéstevőként szeretne felszólalni. Köszönöm szépen. Elnök úr, nincsen különösebb hozzáfűzni valónk az elhangzottakhoz képest, azután sem, hogy megvizsgáltuk a módosító indítványokat. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, az elvégzett munkáért, és összességében elmondható, hogy a kollégák konszenzusra törekedtek eh, a munka során, gazdagították az anyagot, és teljesen nyilvánvaló, hogy valamennyien azt kérjük, hogy valamennyi politikai területen a nőpolitikai dimenzió szerepet kapjon. És az is fontos számunkra, hogy külön elkülönített finanszírozási eszköz jöjjön létre ezen a területen. Itt még vannak hiányosságok, van mit tennünk. A nőknek különleges támogatásra van szükségük pénzügyi téren is, és integrálni kell őket a gazdaság életbe, és köszönöm szépen. Eh, köszönöm szépen. Kezdjük meg a szavazást. Angolul fogom vezetni a szavazást. Ha mindegyen készen állnak, akkor Négyes kompromisszumos módosítóval kezdjük. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 43-as eh, módosító mellette ellene tartózkodó elfogadva. 44-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. 5-ös kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. Ez azt jelenti, hogy a következő kiesik, úgyhogy 9-es módosító következik mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Thanks. Yes, sorry, I... Elnézést, elfelejtettem megszavaztatni a 46-os módosítót. A 9-es előtt szavazzuk meg a 46-osat, kérem. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Akkor 49-esen megyünk tovább mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók, elfogadva. 50-es módosító mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók, elfogadva. Ez azt jelenti, hogy a tízes kiesik, hatos kompromisszumos módosítók mellette ellene tartózkodók elfogadva. Tovább léphetünk akkor a következőre 51-es mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elfogadva. 12-es módosító mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elfogadva. 55-ös módosító mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elfogadva. 56-os mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elfogadva. 13-as mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elfogadva. 57-es mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elfogadva. Hetes kompromisszumos mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodó elfogadva. Tovább lépünk az 59-es szóbeli módosítóra. Fölvetem a kérdést, hogy van-e valaki, aki tiltakozik a szóbeli módosító beteresztés ellen nem, akkor megkezdjük a szavazást 59-es módosító mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elfogadva. 60-as módosító mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók, azt hiszem, hogy ezt ellenőriznünk kell szavazógéppel. Tehát 60-as módosító. Kérem, szavazanak géppel. Elfogadtuk. 15-ös módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 61-es mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elfogadva. 62-es mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elfogadva. Ez azt jelenti, hogy a 16-os kiesik, 8-as kompromisszumos mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elfogadva. Tovább megyünk a 18-as módosítóra mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, elfogadtuk. 64-es mellette kiszavaz, ellene szavaz, tartózkodók, elfogadtuk. 9-es módosító kompromisszumos mellette kiszavaz, ellene szavaz, tartózkodók, elfogadtuk. Tovább megyünk akkor a 67-esre. Mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók, elfogadtuk. 61-es módosító mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók, elfogadtuk. 69-es mellett ellene tartózkodók, elfogadtuk. 70-es mellett mellette kiszavaz, neki szavaz, tartózkodók, elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy a 19-es kiesik, 20-asról szavazunk mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 71 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 73 mellette, ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk. A 72-es kiesik, 74 jön. Mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók, elfogadtuk. 75 mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók, elfogadtuk. 21-es módosító mellette kiszavaz, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 22-es mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók, elfogadtuk. 76-os mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók, elfogadtuk. 77-es mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók, elfogadtuk. 78-as mellette, ellene, tartózkodók, azt hiszem, hogy ezt ellenőrzünk egy géppel. A 78-ast, megnyitom a szavazást géppel. ellopták a szavazókártyámat. Elutasítottuk. Elnézést, valószínűleg a pénztárcámmal együtt lopták el a szavazókártyámat, nem a szavazókártyámra volt szükség, mondja a képviselő elnök. 79-es módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 80-as mellette, ellene tartózkodók. Azt hiszem, hogy ezt is ellenőriznünk kellene géppel. 80-as módosító szavazást megnyitom. It's adopted. Elfogadtuk. 81-es módosító mellette szavaz, ellene szavaz, tartózkodók, elfogadtuk. 82-es mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók, elutasítva. 83-as mellette kiszavaz, ellene kiszavaz. Tartózkodók elfogadva. Tízes módosító kompromisszumos mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Ugrunk a 85-ös módosítóra mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 86-as mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 24-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 87-es mellette kiszavaz. Még mindig a 87-esnél tartunk, mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók, elfogadtuk. H8 mellette ellene tartózkodók. H 8 as tehát még egyszer géppel megszavaztatjuk a H8-as módosítót. It's rejected. Elutasítottuk. A 89-es megyünk tovább, mellette, ellene tartozkodok elfogadtuk, 25-ös mellette, ellene tartozkodok elfogadtuk, egyes kompromisszumos mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Mehetünk tovább a 28-asra. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 29-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 31-es mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy a kettes módosító kiesik, 32 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Kettes kompromisszumos mellett kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók, elfogadva. Tovább gördülünk a 34-es módosítóra mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva 35 es mellette, ellene tartózkodók, elfogadva. Négyes módosító mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók, elfogadva. 36-os mellett kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók, elfogadva. 37 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 38-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 5-ös kiesik, 39-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 40-es módosító mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók, elfogadtuk. 3-as kompromisszumos módosító mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók, elfogadva. A teljes állásfoglalásról szavazunk, mégpedig géppel, megnyitom a szavazást elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk egyértelmű többséggel. Köszönet a jelentéstevőnek. We then continue to vote on, uh, on the budget. Tovább megy a szavazás a költségvetésről. Második lépésben ha megvan nincs itt, nem fog felszólalni nyilvánvalóan. Úgyhogy eh, Hannibal képviselő távolétében szavazunk 62-es, 62-21-es tehát 62 24 es módosító mellette kiszavaz, kérem tegyék fel a kezüket, ellene kiszavaz. Azt hiszem, hogy újra kell kezdenünk ezt, mert Na jó, ellenőrző géppel, 62-21-es szavazás, tudom. The vote is closed. A szavazást lezárom. Elutasítjuk. 62.00 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 62-23 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 6203 mellette ellene tartózkodók. Azt hiszem, ezt ellenőrizni kellene géppel a 6203 kapcsában, kapcsán a szavazást lezárom, tehát elfogadtuk. 6204-es jön, mellette ellene tartózkodók ellenőrzik a 6204-est is. 6204 szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Elfogadva. 6217-es jön. Mellette ellene tartózkodók elutasítva. 6205 mellette ellene tartózkodók ellenőrző géppel a 6205-öst. Szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 6205-ös, bocsánat, 6206-os jön mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva. 6222-es, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 6201 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 6207-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 6208-as mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elfogadva. 6209-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 6216-os mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 6210 mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elfogadva. 62-20-as mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elutasítva. 62-11-es mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elfogadva. 62-24-es mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elutasítva. 62-18-as mellett kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elutasítva 62 12-es mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elfogadva 62 13-as mellette ellene tartózkodók elutasítva 62 eh, 19-es mellette ellene tartózkodók elutasítva 62-13-as, az előbbi a 62-30-as volt elnézést, mellett ellene tartózkodók elutta, elfogadtuk. 62-14 mellette kiszavaz, ellene kiszavaz tartózkodók elfogadva. 62-15-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva. 62-02-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. A teljes... Nem, mint szavazzunk, nincsen végszavazás, vicceltem, haha. Egyszerűen csak tovább masírozunk a következő tételre a napirenden. Haha. Okay, we then gonna vote on the EU. Most pedig 2011-es évi uniós jelentése politikák fejlesztési célok koherenciájáról nem tudom, hogy jelentéstevő szeretne beszélni, Cseszkova asszony. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat především všem kolegyním a kolegům za... Köszönöm. Elnök úr, köszönetet mondanék minden munkatársnak az együttműködésért, meglepetéssel láttam, hogy bizonyos pontok teljesen kimaradtak. A júliusi bizottság ülés vitája nagyon rövid volt, mert kevesen voltunk jelen. Nem hallottunk semmiféle ellenvetést. És a bizottsági képviselők rámutattak arra, hogy eh, a jelentés, amelyet készítettem, az elfogadható. Tehát szeretnék köszönetet mondani mindenkinek az együttműködését, és eh, sok szerencsét a továbbiakban. Thank you very much for that. Eh, Köszönöm szépen. Akkor már elkezdjük a szavazást. A jelentés a véleményről. Egyes módosító mellette, kérem kéz felemeléssel jelezzenek, ellene tartózkodók elutasítva. Kettes módosító mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elfogadva. Ez azt jelenti, hogy a hármas és az ötös módosító okafogyottá válik. A négyesre viszont szavazunk, a négyes mellett kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elfogadva. Hatos módosító mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elutasítva. Hetes módosító mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elfogadva. Nyolcas módosító mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elfogadva. 9-es, 10-es azonos, mellettük kiszavaz, ellenük kiszavaz, tartózkodik, elfogadtuk. 11-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. 12-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. 13-as módosító mellett kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók, mell elfogadtuk. 14-es módosító mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók, elfogadtuk. 15-ös módosító mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók, elfogadtuk. 16-os módosító mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók, elutasítottuk. 17-es mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók, elfogadtuk. 18-as módosító mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók, elfogadtuk. 19-es módosító mellette kiszavaz, ellenek szavaz tartózkodók, elfogadtuk. 20-as módosító mellette kiszavaz, ellenek szavaz tartózkodók, elfogadtuk. 21-es módosító mellette kiszavaz, is szavaz. Azt hiszem, hogy ezt meg kellene néznünk, a 21-es módosítót gépi úton. Megnyitom a gépi szavazást a 21-es módosító kapcsán, lezárom az elektronikus szavazást, elfogadtuk. 22-es módosító mellette kiszavaz, ellene, tartózkodók, elfogadva. 23-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 24-es mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók, elfut, elutasítottuk, elfutasítottuk. 25-es módosító mell- nem, ellenőrzik a 24-est, jó, akkor ellenőrizzük a 24-est, a szavazást megnyitom géppel. The vote is... A szavazást lezárom. Elutasítottuk. So we then go to amendment 20. Ugrunk a 25-ös módosítóra. Mellette ellene tartózkodók elfogadva. 26, 28, ezek azonosak, és kiegészítik a 25-öset, tehát a 26-osról és a 28-osról szavazunk mellettük, ellenük tartózkodók, elfogadtuk. Ellenőrzik a 26-os és a 28-as géppel, szavazás megírtom 26-os, 28-as kapcsán. elfogadtuk. A 29-est visszavonták, úgyhogy a 27-esről kell szavaznunk. 27-es módosítóról szavazunk, a szavazást, elnézést, mellette ki szavaz, ellene ki szavaz, tartózkodók, elfogadtuk. 30-as, mellette ki szavaz, ellene ki szavaz, tartózkodók, elfogadtuk. 31-es mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók. Elfogadtuk. 32-es módosító mellett kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók. Hát elég nehéz megítélnem innen szemrevételézéssel, tehát 32-es kapcsán megnyitom a szavazást géppel. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 33-as módosító következik. Mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók. Azt hiszem elutasítottuk, de nehezen látom innen. 33-as eh, ellenőrzzük géppel, 33-as, 33-as módosító gépi szavazást megnyitom. Vote is closed. A szavazást lezártam, elfogadtuk. 34-es módosító. Mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodok, elutasítottuk. Ez azt jelenti, hogy most a 35-ös módosítóról fogunk szavazni, illetve 38-asról, mert ez azonos 35-össel. Mellettük kiszavaz, ellenük kiszavaz, kitartózkodik tőlük, elutasítva. 36-os módosító következik most, mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók, elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy a 37-es módosító kiesik, 39-es következik, mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók, elfogadtuk. 40-es módosító mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók, elutasítottuk. 41-es módosító mellette kiszavaz, kiszavaz ellene, tartózkodik valaki, elfogadtuk. 42-es mellette kiszavaz, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 43-as mellette, ellene, tartózkodók, elvetve, 44 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk most záró szavazását egész állásfoglalásról elektronikusan a szavazást géppel megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Nagyon szépen köszönöm a jelentéstevőnek a munkáját. Okej, okay, då eh, går jag tillbaks till eh, att prata svenska. Nos, akkor svédül fogom folytatni. Tack för nu. Då börjar jag prata svenska istället för nu... Eh, Tehát még egyszer, akkor átváltok svéd nyelvre. Most, hogy befejeztük a szavazást, és át is térünk a következő napi rendi pontra, a 9-esre, amely eszmecsere az EGE e szakértői fórumába kinevezett tagokkal. Ez az eszmecsere az első a sorban, amely a szakértői fórum résztvevőivel van tervezve. Az első eszmecsere azóta, hogy felállítottuk ezt a szakértői fórumot. Tehát most itt az alkalom arra, hogy vitatkozzunk, kérdéseket tegyünk fel, meghallgassuk őket, a munkájukról szóló beszámolójukat. És ezért is örülök annak, hogy ellátogattak közünk. 45 percünk van arra, hogy mindent megbeszéljünk, amit megkívánunk. Nem is kívánom tovább rabolni tehát az eszmecserére szánt időt, csak szeretettel szeretném üdvözölni őket körünkben, Meyer asszonyt és a másik hölgyet is. Önök tehát megkapják a szót most, és önök dönthetik el, hogy ki kezdi a sort. Tehát üdvözöljük Önöket körünkben. Meneer de voorzitter, dat u ons hier eh, heeft uitgenodigd en dat we met u... Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük azt, eh, hogy meghívott minket. Tehát köszönöm szépen, elnök asszony, a meghívást. Azt hiszem, hogy miután rövid az idő, átugrom azt, hogy hosszadalmasan bemutassam magamat. Három éve ezt megtettem részletesen, és elmondtam azt is, hogy hogyan foglalkozunk a különböző megkülönböztetésmentességi eh, feladatokkal. A eh, jelöltek eh, közül választották ki önök azokat, akik a szakértői fórum tagjai lettek, és ez akkor elég bemutatkozás volt szerintem. De most a saját véleményemről beszélnék inkább. Milyen is ez a fórum? Jó is, meg nem is jó. Először inkább a jó dolgokat ismertetném, azután a kevésbé jókra térnék ki, Azután valamennyit szólnék arról is, hogy mi a mi szerepünk, illetve hogy esetleg hogyan lehetne javítani a munkát. És végül felhívást fogok intézni önökhöz, kérve azt, hogy a jövőről nagyon határozottan gondolkozzanak el. Tehát lassan javul a helyzet az EIG-nél, a az e Nemek közötti Egyenlőség Európa Intézetéről. Most már bizonyos témákra egy dokumentációs központ is létrejött, például a nők elleni erőszak témakörében vannak tréningek, képzések, és különböző területeken egyre inkább formát ölt a tevékenység. A hétvégén a mailben megkaptak egy tájékoztatást, egy hírlevelet, amelyben beszámoltunk a, a különböző tevékenységekről megkapták a jelentéseket. Eljött az ideje annak, hogy tényleg teljesítsen, eredményesen működjön az intézet. Persze nagyon nehéz a semmiből létrehozni egy ilyen intézetet, munkaerőt ide vonzani. Ez néhány évre van szükség, mielőtt tényleg a befejeződik ez a munka. De most már tényleg elvetettük a magot, eljött az ideje, hogy leharassuk a termést, az eredményeket. Nem akarok most a jelentésekről, a különböző projektekről beszámolni, mert ezeket úgyis el tudják olvasni. Én közvetlenül azokra térnék ki most, amik véleményem szerint kevésbé jól működnek. És szeretnék néhány dolgot felvázolni. Az Európai Bizottság ahogyan ez a jogszabályokban is szerepel, létrehozott az EIG-nél egy szakértői fórumot. Nagyon örülök van annak, hogy én is ennek tagja lehetek, és most ide is eljöhettem. Ez mind remek, de azért elég alacsony szinten működik ez. Szerintem az igazgatóság szintjén, tehát egy felsőbb szinten a vezetés szintjén kellene többet dolgozni. Linda Peiknél próbáltam ez ügyben valamit elérni, de sajnos nem voltam eredményes. Most kik dolgoznak az EIG-nél, beleértve a vezetőséget is. Én magam Hollandiából érkeztem, és mi arról vagyunk ismertek, hogy nevén nevezzük mindig a gyereket, és nem kendőzzük el a dolgokat. Hogyha megnézem a munkatársakat, akkor két dolog tűnik fel. Sok munkatársunk véleményem szerint nem rendelkezik elég ismerette, ismerettel az esélyegyelőség területén, a női emancipáció, a különbözőség kérdéskörében. Lehet, hogy az egyetemen milyen gender studies folytattak, tehát nem egyes esélyegyenlőségi tanulmányokat folytattak, és van mondjuk közöttük dokumentarista, statisztikus, de gyakran csak könyvekből származik a tudásuk sokan a saját bőrükön nem élték meg azt, hogy mit jelent másodrangú polgárként élni, vagy ilyen elbánásban részesülni. Szerintem a minimum az kellene, hogy legyen, a felvételi kritériumnál, hogy legyen egyfajta az esélyegyelőségi öntudatuk az ilyeneknek, vagy legyen saját tapasztalatuk is ezen a területen. És a minimum szinten szerintem azt nem is lenne szabad megmaradni. Ami szintén nem kielégítő, az a politikai ismeretek több munkatárs esetében tulajdonképpen nem is tudják sok munkat, sokan a munkatársak közül, hogy hogyan működik az Európai Unió, mi ez a tanácsa, parlament, az Európai Bizottság. Itt tehát a politikai ismeretek, rálátás a politikára szerintem nagyon fontos lenne. Most, mióta François Hollande az első ember Franciaországban, ez egy releváns dolog azt, hogy tudják, hogy milyen politikai színezetűek az egyes biztosok, hogy a bankválság eh, milyen módon befolyásolja a foglalkoztatást eh, X eh, vagy Y országban a nőkkel kapcsolatban. Amikor azt hallom, hogy most arról gondolkodnak, hogy újra kell tárgyalni a pekingi platform kritériumait, ez bizony eredményes is lehet, de akkor arra gondolok, hogy először arra gondoljuk, hogy jelenleg hogyan is néz ki a politikai helyzet. A sok munkatárs nem tudja például azt, hogy nap mint nap mi történik a, a bizottságnál, vagy hogy mi szerepel az önök eh, napirendjén, programjában, hogy a, hogyha nincs ilyen kollektív tudat, az eh, véleményem szerint azt is eredményezi, hogy készülnek jelentések, ugyan vannak bizonyos tevékenységek, de ezek nem igazán kapcsolódnak a mindennapi politikához az ajánlások, bármilyen jól megalapozottak tudományosan és akár, nem igen veszik tekintetbe azt, hogy politikailag megvalósíthatók-e. Ez pedig sajnálatos és ez igazából senkit nem érdekel. Most, most önök itt ülnek, tudják, hogy milyen nehéz az újságírók érdeklődését felkelteni az esélyegyelőségi kérdésekben. És hogyha e, ez nem is kapcsolódik ahhoz, ami ma vagy holnap történik a világban, akkor aztán tényleg e, nagyon nehéz olyan e, tevékenységekre felhívni a figyelmet, amelyek tulajdonképpen haszontalanok. A szakértői fórumon minden esetben ott van az igazgató, és azt mondja, hogy hát be kell tartanunk a munkaprogramot. De szerintem arról kellene gondoskodni, hogy a munkaprogramban elég rugalmasság legyen az előbb éppen azt mondtam, hogy a szakértők közötti együttműködés, építés most kezd már jól működni. Igen, nagyon sok tagállamból, nagyon sok jó, kiváló szakértő dolgozik itt. De eh, hogy mit dolgoznak, azt igazából nem tudom. Remélem, hogy az EIGE azért működik, de azok a szakértők, akikkel én beszélek, maguk is azt mondják, hogy igazából nem tudják, hogy az az, az üzenet, amit ők megfogalmaznak, az eljut-e valakihez. És tényleg nem tudják, hogy mi történik az ő szakértői véleményükkel. Tehát nagyon kevés a visszacsatolás eh, a szakértőktől az intézet felé. Most a saját szeretemről is röviden. E, a vezetőségben 16-an ülnek, a tagállamok képviseletében, és e, e, rotációs alapon változik az összetétel. Gyakran a szakértők között vannak tudósok, hivatalnokok, tisztviselők, és néhány olyan független szakértő is, mint amilyen én vagyok azután eh, munkaadók, eh, mint biznisz, női lobby, szakszervezetések, stb. is képviseltetik magukat. Ez a eh, fórum két nagy munkacsoportot hozott létre, az egyik a pekingi indikátorok köré létesült, a másik pedig az Európai Gender Index köré. Én már az előbb mondtam, hogy, hogy én az, az utóbbinak vagyok az elnöke, az utóbbi munkacsoportnak. A szakértői fórumban és a munkacsoportban is pontosan ez a probléma figyelhető meg, mint amit a szakértők együttműködésénél az előbb már felvázoltam vannak inputok, de nem lehet tudni, nem egyértelmű, hogy mi történik ezekkel, és ez nagyon csökkenti a motivációt. Sokan voltak ki, sokan ezért kételkednek az EIG-ben, de jelenleg most őrségváltás zajlik éppen, hallottuk azt, és többektől, hogy most azt mondják a kollégák, hát ezt abba hagyjam ezt a munkát, mert hasznosabban is el tudom tölteni az időmet, vagy azt mondják, hogy hagyjuk inkább a fiatalokat itt dolgozni. Kicsit aggodalommal figyelem a fejleményeket, és hogy mit tesz majd az EIGE vezeté. Persze nagyon nehéz így az Európai Bizottság, a vezetőség, a szakértői fórum közötti együttműködést biztosítani. Önök is tudják, hogy önök két ember delegáltak a szakértői fórumba, és van két póttag. Én közvetlen, én rendes tag vagyok, a spanyol kollégám pedig póttag, és még van két kollega, akit önök delegáltak rendes, illetve pottaként. Szerintem nagyon fontos, hogy mi ott ülünk, már csak amiatt is, mert néha azok az emberek, akik tagállam képviseletében ülnek itt, nem mernek igazából megszólalni, mert félnek, hogy ezután a fejükre ütnek. Nekünk ettől viszont nem kell félnünk, és mi nem is félünk semmitől. Azt hiszem, hogy kevés eredményt hoz az, hogyha valaki csak ott ül, de önökkel nem tud folyamatosan eszmét cserélni. Én a szakértői fórum ülése után az tisztkárságnak mindig küldök egy jelentést, de azt hallottam, hogy az jelentés nem jut el a parlamenti képviselőkhöz és miután ezt hallottam, most már nem is írok ilyen jelentést. Hát én is ugye ember vagyok, és nagyon okos bölcs dolognak tartom azt, hogy ha önök a titkársághoz fordulnának a szakértői fórum minden ülése után, és kérnék a titkárságtól, hogy kapjanak egy jelentést a szakértői múrom ülőségtől, hiszen hogyha ilyen kérés érkezik, akkor megint lesz értelme, hogy jelentéseket írjak. Most be is fejezném. Tehát a kommunikáció nem működik jól. Röviddel a nyár előtt Langbaki, az EIG elnöke jelen volt az ülésen, tulajdonképpen egy nyilvános ülés volt, de az EIGE vezetősége körül eh, senki nem volt ott, pedig őket is kellene, hogy érdekelje, hogy eh, tehát a mostani ülésen nincs itt senki a vezetőség körül, pedig őket is kellene, hogy érdekelje, amiről mi önökkel itt beszélünk. Én tehát szeretném azt, hogyha a kommunikációról lenne több egyeztetés, konzultáció. Például, hogy valaki közülünk évente kétszer mindenképpen találkozon az önök koordinátoraival, és adjon tájékoztatást, illetve önöktől tájékozódjon. És még egy dolog végezetül van egy híresztelés, egy makacs híresztelés, miszerint az Európai Bizottság azt tervezné, hogy a frával összevonja az EIG-t. Nem tudom, hogy ez mennyire igaz ez a híresztelés, de nagyon makacsul tartja magát, úgy tűnik és szerintem itt minél hamarabb tisztázni kell a dolgokat, hogy ezt mindenki pontosan tudja. És nagyon jó lenne, hogyha önök is beszélnének erről. Milyen haszna lehet annak, hogyha a frával egyesülne a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete. Itt lehet, hogy mi, mi, mi motiválja ezt, hogy a etnikai, fai kérdésekkel kapcsolatos kérdések összekapcsolják a nemek közötti egyenlőség kérdésével. Azt hiszem, hogy talán elég alaposan és nagyon őszintén tájékoztattam önöket, és várom az eszmecserét, a vitát. Buenas tardes a todos y... Jó napot kívánok mindenkinek! Először is elnézést szeretnék kérni, hogy ilyen a hangom, de egy kicsit eh, megbetegedtem. Nos, száz százalékban támogatom eh, Ülem eh, kollégám álláspontját. Nem szeretném elismételni azt, amit már elmondott. Lényegében egyetértek vele teljes mértékben. Amiről szeretnék beszélni kezdetben az az, hogy én vagyok ugye az első felelőse ennek az anyagnak, és valójában a szakértők elsülésére már sor került. Nagy megbesülés, nagy, nagy megtiszteltetés számomra ez, de egyfajta bizonytalanságot is jelent, hiszen soha nem tudjuk, hogy hogy is fog működni majd a munka hosszú távon. Velem már említette, hogy olyan munkacsoportot vezet, amely ezzel a témán foglalkozik. Azonban nem tudtam pontosan sokáig, hogy milyen százalékban kell majd részt vennem ebben a munkában voltakként. és lényegében az együttműködésem mm, mm, nyilván több területet is érint, és uh, alapvetően ez volt az a terület, ahol legnagyobb lehetőség volt arra, hogy uh, ez medzserére kerüljön sor egyszerűen a munkacsoport mérete miatt, tagságának nagysága miatt, illetve azon témák miatt, amelyeket megvitat. Ha megnézzük, hogy mi az intézménynek a szerepe, ami sokáig hiányzott, az az, hogy meg tudunk minden témát vitatni kellő lapossággal. A szakértői fórumokat elég gyorsan kellett lezavarni, elég szoros rendel, és nagyon sok különböző vitát kellett volna egyszerre vezetni a különböző intézmények, különböző országok képviselőivel, úgyhogy bizonyos értelemben, bizonyos mértékben végül is nagyon sok véleményes ötlet hangzott el a különböző országokból, a különböző intézmények részéről, de az is igaz, hogy soha nem tudtuk egészen pontosan, hogy mi is fog majd történni és ugyanez a szakértői fórumok egyéb tagjaival is előfordult. Gyakran az volt, hogy minden egyes ülés alkalmával mások vettett részt, úgyhogy nem volt igazi folyamatosság, így nem lehetett megfelelően levezetni a munkát, de hát ez már így volt, így ezzel kell főznünk. Ami a fórumot illeti az elmúlt három évben láttuk, hogy az intézmény növekedésnek indult, láttuk, hogy személyi változásokra került sor, végleges munkatársak kerültek kinevezésre, nagyon buzgó, ambiciózus emberek kerültek az intézményhez, akiknek küzdeni kellett a költségvetésért is, hogy a gazdasági stabilitást is meg tudják teremteni, és folytatni tudják a munkájukat és az intézmény nyilván másokkal és más intézményekkel is együttműködött a nemi egyenjogúság témája terén. És az intézmény minden alkalommal nagyon nagy örömmel fogadta a különböző intézmények által ö, ö, hozott új, friss gondolatokat. Ez a munka, ne felejtsük el, nem könnyű, nem egyszerű. Nem egyszerű egy új intézményt semmiből létrehozni, bonyolult dolog ez különösen egy olyan mega szervezetben, mint az Európai Unió. Egy kis országban, Litvániában működött az intézmény, de hát mindegy, most már legalább létezik, és mindenféleképpen értékelnünk kell, hogy létezik ezzel együtt. Sajnálattal mondom azt, hogy az a munka, amelyet az elmúlt három évben az intézmény elvégzett, az nem kap megfelelő elismerést. Mert jól lehet, már jó néhány éve működik, és jól lehet e, a szervezet építés folyamatban van, erről nagyon kevesen tudnak Európa szerte. Még az egyenlőségért küzdő ágazaton belül sem ismerik, és néha az a benyomásom, hogy nem jelent érti azt, nem, nem tudja azt a referencia hivatkozási pont szerepet betölteni, amit be kellene töltenie. Azért mondom ezt, mert eh, eh, munkám részeként úgy gondolom, hogy eh, a fórumnak az egyik feladata az volt, erre törekedett, hogy tájékoztassa az embereket arról, hogy létezik egy ilyen intézmény, és hogy milyen munkát végez ezt az üzenetet próbáljuk terjeszteni, és rájöttünk, hogy ennek kapcsán az emberek egyáltalán nem tudnak semmit arról, hogy ez az intézmény létezik, és milyen munkát végez. Úgy gondolom, hogy a legjobb példák egyike az, hogy hogy tulajdonképpen az intézményi munkája eh, nagy mértékben támogatott eh, a eh, médiumok munkatársainak tevékenységére. Gyakran fontos az, hogy az üzenetet eljutassuk az emberekhez, és valóban teljes fontosságában jelenjen meg az intézmény a közvélemény előtt. Igazándiból azt szeretnénk, hogy az intézmények számára lenne egy hosszú távú úti terv, amelynek eredményeként sokkal gyakorlatilisabb intézkedéseket tudnánk hozni, hogy bizonyos területeken ugye az emberek gyakorlatias megközelítéseket szeretnének, és szeretnénk, hogyha az intézmények is gyakorlatiasabban támogatnák a szervezetet. Az intézetet. És az volt az elképzelésünk, hogy az Európai Unió számára, országai számára egyfajta modellként szolgálna ez az intézmény, amikor a saját nemi egyenlőségi programjaikat kidolgozzák. Az Európai Bizottság Európai Bizottságnak az volt a célja, hogy az ő egyenlőségi politikáit készítse elő, hajtsa végre, képviselje a Nemek Között Egyenlőség Európai Intézete, de sajnos ez nem igazán valósult meg. Az a kommunikációs stratégia, amely e, körülövezte ezt az intézményt, az e, e, nem volt kellőképpen megfelelő. Ezt a szakértői fórum alkalmával megvitattuk. Nem tudom, hogy gazdasági okokból, vagy valamiféle nehézségek miatt talán a 27 tagállam miatt, akik ebben a munkában részt vesznek, de valamilyen okokban úgy gondolom, hogy sokkal több munkára van szükség a kommunikáció terén, az információ terjesztése terén, a társadalmi hálózatok alkalmazása szempontjából, hogy az emberek megismerjenek bennünket. Voltak pályázatok a logó megalkotására, volt éves eseménynaptár, volt dokumentáció arról, olyan nő alakokról, akik eh, inspirációt jelentenek Európa számára. Eh, de ezek az intézkedések nem eh, elegendőek megedítésem szerint, és úgy gondolom, hogy a nagy gyöngéje az intézménynek, az intézetnek az, hogy nem tudnak róla, és nem tekintik hivatkozási pontnak Európában a nemek közötti egyenlőség Európai Intézetét. Úgy gondolom, hogy ez stratégiai kérdés is lehet, hogyha például ösztöndíjakat és támogatásokat tudna osztani a különböző pályázó országoknak, és projektekben tudna részt venni, akkor ez egészen biztosan ismertebbé tenni. Nem tudom, hogy lehetséges a gazdasági költségvetési szempontból, de úgy gondolom, hogy ez lehetővé tenni az intézmény munkájának szélesebb körben, európai szinten történő megismertetését. Ami az intézet jövőjét illeti, úgy gondolom, hogy alapítása óta ugye eltelt 5 év. És ideje az intézetet eh, újra eh, eh, új, hogy is mondjam, új sebességbe kapcsolni, ismét bevezetni statisztikákat, indikátorokat összegyűjteni és végre cselekedni. És lehet, hogy nehéz kérdésekről beszélek, de úgy gondolom, hogy végső soron az intézet fontosságát abból lehet megítélni, hogy milyen szinten képes gyakorlati intézkedéseket megvalósítani. Tehát jó ötlet lenne konkrét intézkedéseket is megfogalmazni a következő évekre meghatározó stratégia alapján. Tehát az intézménynek olyan eh, ügyekkel kellene foglalkozni, mint a munkához való hozzáférés, a fizetési különbségek, a nők képviselete, és eh, mindenek előtt a nők részvétele a céges vállalati világban, a munka és a magánélet összeegyeztetése. Ilyen területekkel kellene foglalkoznunk, annak érdekében, hogy az emberek lássák, hogy milyen munkát végzünk, és hogy ez valamennyi tagállamban visszhangokat keltsen. Jó, jó ötlet lenne az is, ha párhuzamos munkát végeznénk e, a nemi alapú e, erőszakos magatartásformák nemek között erőszak e, terén, és a munka eredményeit a tagállamokban meg lehetne valósítani. Beszélhetnénk persze a férfiak szerepéről is egy új, ez egyenlőségre alapuló meg elképzelt társadalom keretei között, ehhez stratégiákat kell meghatározni, és irányelveket kell biztosítani az országok számára. De mindannyian más-más tempóban dolgozunk, más-más szinten, és úgy gondolom, hogy ezeket a stratégiákat valahogy össze kellene illesztenünk, mert ezek alapvető fontosságúak a jövő szempontjából. Így tudunk olyan Európáról beszélni, amely Eh, biztosítja, hogy az emberek a törvény előtt egyenlőek, és egyenlő esélyeik vannak. Hogyha a tagállamokat eh, adott esetben eh, büntetések fenyegetik, szankciók fenyegetik, gazdasági és egyéb kudarcaik tekintetében, akkor bizony ezeket kilatásba kellene helyezni, akkor is, amikor megsértik a nemek egyenjogúságra vonatkozó elvárásokat, értékeket. Fontos, hogy minden ezen a területen dolgozó intézet, csoport együttműködjön, és a szociális hálózatokban is részt vegyünk. Úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb szerepet kellene kiküzdenünk magunknak, és fontos lenne, hogy az olyan európai szervezetek, mint például ez a szakbizottság, vagy az Európai Bizottság, magasabb, nagyobb mértékben bízzon az intézetben, és több forrás biztosítson számára a hatékony munkához. És hogyha kérdések vannak, akkor szívesen válaszolok. Köszönjük szépen, hogy megosztották velünk ezeket a háttérinformációkat. Hálás vagyok önöknek, hogy ilyen nyíltan és közvetlenül számoltak be a munkájukról, hiszen ez értékes hozzájárulása a mi munkánkhoz és tulajdonképpen ez ennek a mai torna gyakorlatnak a célja is. Úgyhogy örülök, hogy itt vannak, és ennyire nyíltan tudunk eszmét cserélni. Most pedig megnyitom a vitát, Bauer asszony kap elsőként szót. Köszönöm szépen, és én is szeretném megköszönni a rendkívül őszinte és nyílt eszmecserét, vagy hát a véleményeket, amiket eddig hallottunk. És igazából engem is aggaszt, hogy nincs itt a az EIGE vezetése, nem tudom, hogy kaptak-e meghívást. Ha azt mondjuk, hogy az EIGE megalkotása és jóváhagyása az egy nehéz szülés volt, akkor nem vagyunk messze az igazságtól. És hogyha azt is szemügyre vesszük, amit önök is említettek, hogy igazából nem egy referencia pont, miközben, miközben körülbelül ugyanakkor született meg a FRA és az EIGE, miközben a FRA az egy eh, eh, nagyon tekintélyes intézményén nőtte ki magát. Az EG-vel kapcsolatban bizony nekünk is az, a, az az érzésünk, hogy még mindig keresi a helyét a nap alatt. És bizony most már elég sok idő eltelt azóta, hogy, hogy már megtalálhatták volna, hogy mi is a feladatuk. És igazat adok ön, önnek, Madariága asszony, hogy bizony mi is azt látjuk, hogy naptárat adnak ki, meg workshopokat szerveznek, de igazából valahogy, valahogy nem az a baj, hogy ezt is csinálják, csak a, nem ennek szabadna a fő iránynak lenni. És bizony nagyon gyakran azt érezzük, hogy igen, van egy, van egy főcsapás, amit, amit mi látunk, lehet hogy, lehet, hogy rosszul látjuk, hogy megpróbálják kiszolgálni az elnökségeket. Nem biztos, hogy, hogy ez egy rossz dolog, de, de nem szabadna, hogy ebbe, eb, ezekben a, a tételekben merüljön ki az eg a tevékenysége. Az is igaz, hogy sokáig foglalkoztak azzal, hogy nem volt, nem volt hely, ahol, ahol létezzenek, sokáig foglalkoztak azzal, hogy nem volt elég személyzet, de nem lehet, nem lehet öt évig erre hivatkozni. Ami igazán aggaszt bennünket az az, hogy, hogy talán nem csak az lenne a cél, hogy a bizottság egyenlőségi politikájával foglalkozzon az EIGE, vagy ezt, ezt promotálja, hanem hogy kinője magát egy olyan, olyan tekintélyes, többé-kevésbé független intézményé, amelyiknek a tevékenységéből minnyáján profitálunk. Az az igazság, hogy rossz a kapcsolat, ebben tökéletesen igazuk van, rossz a kapcsolat föltehetően nem csak a, a fórum és a, a vezetés közt, de összekapcsolat az EIG-vel és, és a, a parlament közt is. Tehát ez rendkívül aggasztó. Az, amit, az, amit Rújkok asszony mondott, hogy van egy ilyen tendencia, és állandóan előjön az, hogy össze kéne kapcsolni az EG-t a frával. Tény az, hogy hasonló témákon is dolgoznak, de úgy látjuk, legalábbis mi itt a bizottságban többségében úgy látjuk, hogy addig, amíg a frának sokkal szélesebb a, a látóköre, sokkal szélesebb a, a felelőssége is, ott, ahol, ott, ahol a, a frá többé-kevésbé a fölszínen marad, ott az ege mélységekig tudna lemenni. És erre lenne igazán szükség mert a, nyilván nem kell egymást meggyőznünk arról, hogy bizony van ezen a területen mit kutatni, és e, mit fölmérni, és többé-kevésbé ezek nagyon hiányzanak. Van egy sor olyan, olyan téma, ahol, ahol például a parlament kiadja a, a tanulmányt outsourcingbe, és az eredmény, amit visszakapunk, az rettenetes hogy, hogy messze ne menjek a, a, a, az anyasági szabadság bevezetése kapcsán az új jelentés, ami készült két évvel ezelőtt. Ott az új intézkedések következményeit fölmérő jelentések rendkívül rossz minőségűek voltak. Mi nem tudunk ilyet kapni, amikor, amikor nyilvánvaló, hogy ezek, ezek hosszú távra szóló uh, szóló történetek. Nem az egyik napról a másikra készülnek ezek a jelentések, nem az egyik napról a másikra hozza be a bizottság ezeket a javaslatokat. Hogy miért nem, miért nem lehet egy, egy hatástanulmányt, ami, ami független hatástanulmány, miért nem lehet például ilyen témákba kapni az egétől, ez, ez számunkra is aggasztó. És ez nyilván nem a frának a, a kötelessége. És túl is megy az ő hatáskörükön. Ami viszont igaz, hogy itt a parlamentbe került elfogadásra a discharge kapcsán, a, a 2010-es discharge kapcsán, az a javaslat, hogy vonják össze a, a két intézményt. Ez, ez nem, nem tudom, hogy a bizottság eh, tájékáról jött ez ötlet, vagy nem, de itt a parlament többsége bizony jóvá hagyta. Annak ellenére, hogy a mi meglátásunk itt ebben a bizottságban nyilvánvalóan egy kicsikét árnyaltabb. De ez, ez föl fog merülni állandó jelleggel, hogyha nem tudunk valamilyen módon, valamilyen módon előrelépést tenni. És tudjuk azt, hogy van előrelépés, látjuk a, látjuk a honlapjukon is, hogy ma már van egy sor információ ami, ami meglehetősen későn jelent meg. De igazából, igazából én úgy gondolom, hogy, hogy ezt a lehetőséget, hogy most önök itt vannak, ezt valószínűleg talán egy kicsit jobban is kellene időzítenünk, és akkor, amikor az ő éves jelentésüket tárgyaljuk, akkor lenne rendkívül jó, hogy az önök véleményét is halljuk. Mi nem tudjuk, hogy mikor ülésezik a, a, az önök fóruma, tehát nekünk esélyünk sincs kérni a bizottságtól, hogy kapjunk valamilyen jegyzőkönyvet, mert halvány gőzünk, halvány elképzelésünk sincs, hogy mikor üléseznek ezek a fórumok. És nem is tudunk ö, ö, havi rendszerességgel ezzel foglalkozni. De évente kétszer, akkor, amikor a, az annual report jön be, és akkor, amikor a költségvetést hagyjuk jóvá, akkor, akkor minimum eh, ebben a két pontban aktuális lenne az, hogy, hogy az EGE mellett az önök véleményét, vagy az önök véleménye mellett az EIGét is itt eh, lássuk és meghalljuk, meghallgassuk. Úgyhogy eh, én még egyszer köszönöm az önök, önök rendkívül nyílt véleményformálását, mert az az igazság, hogy mi is aggódunk. Mi is aggódunk, mert hogyha ezek a javaslatok ismételten előkerülnek, akkor úgy is van az Európai Parlamentben egy ilyen ügynökség ellenes hangulat, hogy túl sok az ügynökség, túl drágába kerülnek ahhoz képest, hogy mennyire hatékonyak. És nem lesz egyszerű ezt az ügynökséget megvédeni, hogyha nem lesz, nem lesz sikeresebb nem lesz a munkája, eredményesebb. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Gabriel asszony következik. Köszönöm szépen, Elnök úr, én is szeretnék köszönetet mondani a két szakértőnek. Nagyon érdekes előadásokat hallottunk tőlük, és köszönöm azt is, hogy ennyire nyíltan, őszintén beszéltek, és nevén nevezték a problémákat. Nem akarom megismételni azt, amit Bauer asszony az előbb elmondott. Valóban egyértelmű, az dolog lényege, éppen az, hogy ezeket a problémákat, amiről valamennyien beszéltünk, hogyan tudjuk megoldani. Itt a szakbizottságban ülő kollégák számára nagyon fontos az, hogy javuljon a kommunikáció az intézmények között. Ez mindig egy aktuális kérdés. Javítani kell a kommunikációt a különböző dossziék kapcsán is. Véleményem szerint két dologra kellene mindenek előtt koncentrálnunk. Két kulcsszót véltem kihallani az elhangzottakból. Az egyik a láthatóság, a másik a hasznosság, hiszen a hitelesség attól függ, hogy hogyan tudjuk jobban láthatóvá tenni, megjeleníteni az intézetben zajló munkát, az eredményeket. Sokkal több konkrétumra lenne szükség. És ehhez kapcsolódna a kérdésem is az első hozzászóláshoz elhangzott azt, hogy születnek jelentések, de nem tudjuk, hogy ezekkel mi történik. Hogyan lehetne ezen javítani? Hogyan lehetne eh, hasznossá tenni a munkát? Eh, készülnek elemzések, statisztikák, de azután ezek eh, nem használják fel, nem alkalmazzák a gyakorlatban. Továbbra is ez lesz a helyzet, hogy végül is ez a híresztelés, amiről beszélt, ezt táplálják az előbb említett problémák is, és való valóban egyre többet hallunk arról, hogy ezt a két intézményt össze fogják vonni. Ezek most már nem is csak híresztelések, hanem nagyon komoly érveket sorakoztatnak fel a fúzió mellett és hogyha dolgoznak, akkor ezt látható módon kell tenni. Fontos, hogy világosan reagáljon az intézet is a hűresztelésekre, vagy ezekre a tervekre. És köszönöm, hogy ezekről ilyen őszinten beszélt. Még egy dolog. Említette a noha átadást. És említett azt is, hogy sok szakértő képzettsége, ismeretei nem kielégítőek, elég nem elég komplex ismeretekkel rendelkeznek a e, esélyegyelősségi téma körökben. Milyen kritériumokat alkalmaznak, amikor a munkatársakat kiválasztják? Hogyan biztosítják a transzparenciát? És hogyan lehet garantálni azt, hogy az intézetben dolgozó munkatársak tényleg a megfelelő képzettséggel, képesítéssel, tapasztalattal rendelkezzenek? A stratégiáról szólva, persze jó, hogy 2013-ban lesz egy kommunikációs stratégia, mely konkrétan fog foglalkozni különböző szempontokkal. Ehhez is kapcsolódni egy kérdésem, a stratégia több szempontjához is kapcsolódna a következő kérdésem. Hogyan szeretnék javítani az információ cserét az intézet és a FAM eh, szakbizottság, a eh, mi szakbizottságunk között, és hogyan kivegyek erősíteni, jobban, vagy jobban láthatóvá tenni az intézetben zajló munkát. Eh, még egy sem lenne. Az intézet hogyan kívánja nyomon követni azt a munkát, ami itt a mi szakbizottságunkban zajlik. Van erre valamilyen eszközük? Hogyan lehetne például az adatok, rendek rendelkezésre bocsátásán is javítani. Szerintem ezekkel a kérdésekkel is foglalkozhatnánk, mert itt is akadna javítani való együttműködés, tehát a szakbizottsággal, a parlamenttel, persze vannak meghallgatások is, és az intézet sokszor nincs jelen, pedig az intézetet érintő témákról is vannak meghallgatások. A közelmúltban is voltak ilyenek, és nem tudtuk meghallgatni az önök szakértőit ezeken a meghallgatásokon. Tehát most kicsit visszadobnám a labdát az önök felére helyre. Persze mi is sok mindent próbálunk megtenni, de hogy ismételjem meg még egyszer, a mi szakbizottságunk tényleg támogatja önöket, de azért odafigyelünk a kritikákra és a kritikus hangokra, amelyek egyre inkább felerősödnek, úgy tűnik, és ez befolyásolja majd a döntéseket is. Szeretnénk valós kérdéseket feltenni, és most mindenkelőtt köszönöm, hogy önök is segítenek előmozdítani azt, hogy megtaláljuk a megoldást, megoldásokat, és önök saját maguk is kritikus hangot ütnek meg. Ezen az úton tovább mennünk, és gyakorlati eredményt elérni. Elnök, köszönöm szépen. Szeretném nem szeretném elfolytani ezt a nagyon jónak ígérkező vitát, de már átléptük az erre a vitára a rendelkezésre álló időkeretet, ezért a következő hozzászólókat kérem, hogy tartsák be a három perces hozzászólási időt, hogy azután még a vendégeinknek is lehetőséget tudjunk arra adni, hogy eh, válaszoljanak a felvetésekre. Látom a kedves kollégákat, kedves szakértőket, remélem mindenkinek volt ideje kipihenni magát e, nyáron. Nos, arra szeretném kérni, elnök úr, hogy mindig figyeltünk egy szabályra, hogy ha valaki a néppártól beszél, akkor a következő beszélő szocialista legyen. Tehát most én vagyok az, aki korlátok között van három perce, miközben nekem kellett volna lenni a második felszólalónak. Nos, akkor röviden. E, nagyon szépen köszönöm, kedves, drága barátnőim, hogy itt vagytok. Eh, azt kell mondjam, hogy annak idején nagyon jelentős vita volt, mint a Nőjogi Bizottság korábbi eh, alelnöke. Eh, komolyan vitatkoztunk arról, hogy a legjobb barátnőim tudjanak részt venni az EIGE munkájában, Eh, hiszen ahhoz, hogy mi pontosan tudjuk, hogy az intézetben mi zajlik, ahhoz valóban kiváló szakértőkre van szükség. Tehát ennek megfelelően én nagyon hálás vagyok azért, hogy annak idején egy nagyon jó csapatot tudott a Nőjogi Bizottság delegálni szakértőknek, és valóban mindkettőjük hozzászólása egyértelműen jelezte, hogy jól döntöttünk annak idején. Kicsit meglepett az, amit Eh, hallottam, hogy eh, jelentéseket készítettek, és mi erről nem tudunk. Azt kell mondjam, hogy a Nőjogi Bizottság nem először eh, szembesül problémával, hiszen a Gender Intézetet egy kicsit mostoha gyerekként kezelik. Tehát az, hogy rendszeresen előfordul, hogy a Nőjogi Bizottságot szeretnék megszüntetni, nincsen szükség rá a továbbiakban, most egy kicsit ugyanezt érzem a Gender Intézettel kapcsolatosan is, hogy nagyon nehezen jött létre, 2007-től létre kellett volna jönnie, két évig tulajdonképpen nem történt semmi, miközben elveszítettük a költségvetését a, a Gender Intézetnek, és azt kell mondjam, hogy azzal, hogy Litvániában van, ami természetesen egy nagyon szép ország, de tulajdonképpen kiesik az európai körforgásból, tehát ennek megfelelően valóban nagyon nehéz odajutni, hogyha csak most egy technikai felvetéssel szeretnék érni. Tehát én mindenképpen szeretném megerősíteni a Redit képviselőtársamnak a, az igényét, hogy igen, mi örömmel hallgatjuk meg önöket, ha kell, akár egy évben kétszer, és olvassuk el a beszámolójukat, hiszen önök jelzik számunkra azt, hogy valóban ez az intézet milyen minőségben látja el a feladatát. A másik. Természetesen én kommunikációpárti vagyok, tehát ennek megfelelően nagyon fontos az, hogy hogy, hogy adjuk el az adott terméket, de nekünk most a termék minőségért kell felelnünk. Tehát nem az, hogy mit adunk el, hanem az, hogy mi az a termék. Ugye, tehát gyakorlatilag az, hogy számos kitűző egyebek készülnek, nem ettől fog a gender equality előbbre menni, hanem attól, hogy, jó minőségben eh, tudjuk ezt a fajta szolgáltatást kínálni. Be fogom fejezni, mert tiszteletbe tartom elnök úr kérését a három percet illetően. Én nagyon eh, hasznosnak tartottam ezt a mostani találkozót, Köszönöm eh, azt, hogy, hogy figyelemmel kísérik az intézetnek a működését, és kérjük, hogy segítsék a munkákat. Biztos vagyok abban, hogyha ide juttatják a, a kiváló titkárságunkra a, a, ezeket az anyagokat, biztos lehet, biztosak lehetnek abban, hogy elnök úr, aki abszolút nőpárti, mindent megtesz azért, hogy hozzánk is eljussanak ezek a dokumentumok. Köszönöm szépen. Eh, absolut, det kommer jag göra. Och jag ber om ursäkt att jag på ezt meg fogjuk tenni, és ezúton is szeretnék elnézést kérni azért, hogy korlátozom a hozzászólási idejüket. Ezt nem politikai okból teszem, tényleg nem, hanem egyszerűen azért, mert az idő nyomása alatt kell dolgoznunk. Most pedig Bilbao Barandika asszony kap szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a két szakértőnek, a munkáért, amelyet végeztek, és amelyre ez a parlament kinevezte őket, meghallgattuk tőlük, hogy milyen nehézségeket jelentett ez a munka. Nem is tudták pontosan, hogy mikor mi a felelősségük, mi a feladatuk egész pontosan. Úgy gondolom, hogy nekünk becsületesnek és őszintenek kell lennünk saját magunkkal szemben is úgy gondolom, hogy sok nehézséget említetek fel, amelyekkel szembe kell néznünk, és az egyik kérdés, amit felvetnék, az az lenne, hogy az, in- az európai intézmények, ezzel a parlamenttel kezdve, és nem csak a szakbizottságról beszélek, valóban bíznak ebben az intézményben, intézetben, támogatják-e a, az intézetet, bíznak-e abban, hogy ez valamilyen szerepet játszik a nők egyenjogúságának megteremtésében. hiszen hogyha a tagállamok kérdés, hogy a tagállamok például támogatják-e a munkáját, a tevékenységét, és hogyha őszinték vagyunk, akkor mindannyian tudjuk azt, hogy a válasz mi nem. Mert hogyha az európai parlamentek, ezzel az európai intézmények, a parlamentek kezdve bíznának ebben az intézetben, akkor egészen más szintű kapcsolatokat tartanának fel, nem kérdéreznék meg a létét, és nem beszélnénk arról, hogy összeolvasszuk más intézettel, hiszen valahányszor csökkentjük a költségvetéseket, akkor nyilván azokat a területeket kell megszorítani, amelyek képességgel a férjek és a nők közötti egyenlőséget próbálják fejleszteni. Őszintének kell lennünk itt, most ebben a körben. Hogyha tényleg azt szeretnénk, hogy az intézmény működjék, akkor a parlamentnek támogatnia kell sokkal nagyobb határozottsággal Eh, az intézet munkáját, és meg kell határoznunk, hogy mit is akarunk elérni, mi az, amit eh, az intézettől elvárunk, mit csináljon. Az intézetnek vére kell hajtania a bizottság határozatait, amelyek elfogadásában az Európai Parlament is részt vett. Úgy gondolom, hogy igen, ez így van. Eh, jó lenne ez, hogyha az Európai Uniós stratégia szintjén megvalósulna. Ehhez azonban arra is szükség van, hogy legyen jó kapcsolat minden egyes tagállam, illetve az európai régiók, valamint második oldalon az összes érintett intézmény között. És úgy gondolom, hogy én egy olyan európai intézetben tudok hinni, amely hivatkozási pontnak tekinthető, ami azt jelenti, hogy rendelkezik a lehető legújítóbb ötletekkel, gondolatokkal, és az élvonalába tartozik ezen a területen folytatott közös gondolkodásnak és munkának úgy gondolom, hogy mindannyian tudjuk, hogy milyen tapasztalataink vannak, milyen sikeres tapasztalataink vannak, tudjuk, hogy milyen intézkedéseket hoztunk. Mi hiányzik? Nos, nem kapta meg az intézet azt, azt a kulcsfontosságú támogatást, amire szüksége lett volna. E, a feladatokat, amelyeket az Európai Parlament e, kírót rájuk, nem e, tudják e, betölteni ilyen támogatás mellett. Tehát úgy gondolom, hogy meg kell erősítenünk az intézetet a, a, a, szervezetileg épp úgy, mint a támogatásunk révén, és meg kell határoznunk pontosabban a feladatokat. Újra kell indítanunk a tevékenységeket, meg kell mutatnunk, hogy tényleg eh, bizalmunk van-e ebben az intézetben, és hogyha igen, akkor komolyan kell vennünk a bizottságnak, a parlamentnek, a tagállamoknak egyaránt és aztán ettől a ponttól kezdve létre kell hoznunk az együttműködést abban a munkában, amelyet az intézmény végez, intézet végez, és úgy gondolom, hogy minden egyes e, képviselőnek, akik itt, aki most itt van, e, magának is e, szerepet kell ebben vállalnia, és fontos, hogy az intézkedések eh, tagállami szinten és európai szinten egyaránt egy megvalósuljanak. Eh, tehát önkritikára van szükség, és meggyőződésem, hogy eh, az intézet működésének újra beindítása nem lesz nehéz feladat. Ez, ehhez azonban olyan politikai szándékra van, amelyet őszintén szóval most nem látok. Köszönöm szépen, Lita asszony. Ja, dank u wel. Ik zal proberen... Köszönöm szépen, én is rövidre fogom a szót. Először is szeretnék köszönetet mondani valamennyi jelenlévőnek a pozitív és vele együtt természetesen a negatív vagy kritikus pontok nyílt megnevezésért. Úgy gondolom, hogy ha kritikus pontokat meg tudják nevezni, akkor valószínűleg kezdeni is tudnak ezekkel valamit, hiszen az önök intézménye az pontosan ilyen feladatokra született, és egy értékes hozzájárulást kell, hogy nyújtson a munkánkhoz, és a végén természetesen egy jól működő intézménye kell, hogy váljon. Mind a két szakértői fórum tagjához szeretnék kérdést is intézni. Nagyon sok kritikus kérdést említettek, ami a belső szervezeti rendet illeti, és kérdés az, hogy ezzel kapcsolatban ajánlásokkal is e, tudnak-e élni, és ezeket meg akarják-e osztani a parlamenti képviselőkkel. Aztán említettek itt e, kritikus pontokat a kommunikációval kapcsolatban is, az önök intézménye és a mi bizottságunk között, amelyek úgy gondolom, hogy könnyen megoldhatók. Eh, és szeretném megkérni az elnököt arra, hogy a következő koordinátorok ülésén beszéljünk a kommunikáció kérdéséről, és arról, hogy hogyan tudjuk javítani a kommunikációt a tagok és közöttünk, és nézzük meg azt, és erről Bauer asszony is szólt, hogyha szakértői véleményüket kérünk, eh, akkor azok miért nem érkeznek meg hozzánk? és miért nem tudjuk a külső szakértők helyett az intézményt bizonyos specifikus kérdésekben megbízni szakértői vélemény készítésével. Erről tehát értékelést kellene tartanunk, és ami pedig a meghallgatásokat illeti, úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha az intézménynek a képviselői is mindenképpen jelen lennének, és így egy szorosabb kapcsolat alakulna ki a politikai világ és az intézmény között és az ő feladataik és a mi napi rendünk között. Úgy gondolom, hogy ha sikeres akar lenni az intézmény, akkor olyan témákkal kell, hogy foglalkozzon, amelyek például itt a szakbizottságban jelenleg renden vannak és eh, aktuálisak. Tehát jó lenne, hogyha ebben egyeztetés lenne közöttünk, és jó lenne, hogyha ezzel kapcsolatban, illetőleg a belső munkaszervezéssel kapcsolatban ajánlásokkal élnének. Köszönöm. Tack för det och eh, då kommer jag ge ordet till er. Köszönöm szépen. Most pedig ön kap, önök kapják meg ismét a szót, és arra kérem önöket, hogy lehetőségük szerint válaszolják meg az elhangzott kérdéseket, parancsoljanak. Ja, dank u wel. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Leszögezhetem, hogy ugyanamiatt aggódunk, nem mennek nagyon jól a dolgok, pedig lehetne el lehetne érni, hogy jobban menjenek. A fúzió kérdését említettem, mint problémát. Valamennyien ugye önkéntesként dolgozunk szabad időnkben, nem célú az, hogy ide utazunk, és tulajdonképpen ez is probléma, ezt szeretném leszögezni. Ami az ajánlások listáját illeti, azt hiszem, hogy ez el fog készülni, és ezt majd átküldjük e-mailben önöknek, hiszen e, nem tudunk állandóan e, együtt lenni és összeülni. Másfél-két hónap e, alatt elkészülhet az ajánlásoknak ez a listája, és ezt el tudjuk küldeni önöknek is, illetve az intézetnek is eh, hiszen a, eh, egyik intézmény fölött sincs nekünk eh, hatalmunk, se önök, se az intézet fölött, mi csak ajánlásokat dolgozhatunk ki, és lehet, hogy az intézetnek azt is fogjuk ajánlani, hogyha munkatársakat vesznek fel, akkor küldjék ezeket egyfajta gyakorlatra a parlamenthez, a bizottsághoz, néhány napra a tanácshoz, és ilyen módon próbáljanak meg lábat vetni itt az EU intézményekben, és utána nézzék meg, hogy a, hogyan teljes érvényesülnek az ajánlások. Amit Liatár asszony is mondott, a bizottságról, illetve a, az EU intézményekben végzett munkákról. Nem tudom, persze jó lenne az ilyen gyakornoki tevékenység, de, és, és illetve az, hogy az EIGE vizsgálj, készítsen tanulmányokat az önök megbízására, de van, amikor a bizottság is készített tanulmányt, jó lenne egyfajta koordináció, hogyha a parlament valamilyen témában egy tanulmányt akarna elkészítetni. Itt három, van, amikor egyszerre három jelentés, egy tanulmány készül el, ha nincs koordináció. A stratégia és a kommunikáció kérdésére most nem kívánok kitérni egyelőre azután, hogy a fúzióval kapcsolatban megvan a politikai akarat, hát ezt majd meglátjuk. Bueno, eh, evidentemente no voy a... Nos, nyilvánvaló, hogy nem fogok arról beszélni újra, amiről a kollégám már beszélt, azonban jobban aggódok, mint amikor idejöttem, hiszen nem azért jöttem, hogy bízzanak bennünk, hanem azért, hogy az intézmények, az Európai Parlament, a Bizottság és eh, akiket illet eh, segítsenek bennünket eh, komolyabb munkát végezni. Azonban úgy tűnik, hogy a lehet legrosszabb módon itt egyfajta fúzió fenyeget bennünket, egy másik szervezetre való összeolvadás. Nos, ha most nem tudjuk, és gyakorlatilag pontosan azért jöttünk, hogy lehessünk hivatkozási pont Nos, a lehető legrosszabb, ami történhet, az az, hogyha az intézetet összeilleszt, óvatják más intézménnyel, mert akkor gyakorlatilag teljesen eltűnik. Úgy gondolom, hogy ezt a témát mindenképpen tisztázni kellene azok részéről, akiknek ez a feladata. Amivel mi hozzá járulni az intézet javításához, újraindításához, és ahhoz, hogy gyakorlatilag el tudja kezdeni sokkal hatékonyabb módon a munkáját. Nos, az nehezen fog eredményeket hozni akkor, hogyha később nem másra lesznek törekvések, mint arra, hogy másodlagos helyre kerüljön, vagy beépítsék másokkal egy, egy homogenizált szervezetbe, akkor nem leszünk már hivatkozási pont. Ahogy kollégám már elmondta, mi készen állunk arra, hogy javaslatokat tegyünk, de arra is szükség van, hogy tudjuk, hogy milyen elképzelései vannak az intézményeknek, például ennek a szakbizottságnak az intézet jövőjével kapcsolatban, hiszen, ahogy már említettem, hogyha az a jövő, hogy összeolvasszuk az intézetet másokkal, akkor nem fogunk gyakorlatilag képesek lenni betölteni ezt a szerepet, amit szeretnénk. Sok év óta panaszkodunk már, hogy nem eléggé látható mindaz, ami a nőkkel kapcsolatosan történik sem regionális, sem helyi, sem tagállami, sem európai szinten eh, kell egy olyan intézet, amelynek viszont eh, cserében támogatásra van szüksége, segítségre annak érdekében, hogy hivatkozási pont lehessen, hogy fontos lehessen, hogy a munkáját elismerjék. Azonban eh, hideg zuhany lenne ezt össze egy másik intézettel, és ez száz lépés lenne hátrafelé. Engem nagyon aggaszt ez, hiszen ez a téma, amely itt áll előttünk a munkaasztalon, és amely kapcsolatban igazán sok munkát végeztünk. Nos, itt ellentétes irányokat látunk körvonalazódni. Úgy hiszem, hogy az elsődleges dolog az az lenne, hogy bízunk benne, bízunk meg azokban a gyermekekben, akiket világra hozunk. Ez a parlament létrehozott egy gyermeket, ezt az intézetet, és ennek a gyermeknek növekednie kell, fel kell nőnie, felnőtté kell válnia. Hogyha ehhez megkapja az intézményi segítséget, és világos, hogy mi a szerepe, és mi az, amit végre kell hajtania, hogy hivatkozási pont lehessen az összes többi egyenlőségi intézmény számára Európai Uniós szinten. Nos, ez az, amit természetesen én, mint szakértő, vagy mint a szakértői fórumban részvevő szakember, magam is kérek, magam is szeretnék. Fontos lenne, hogy az intézet munkája tovább folyik. Ehhez azon bizonyos feltételekre is szükség van, és feltételeket kell biztosítani ahhoz, hogy ezek az emberek végezni tudják a munkájukat, hiszen végül is mi nem az intézetben dolgozunk, hanem egy Eh, intézmény részben eh, tevékenykedünk, eh, de naponta azon dolgozunk, hogy előre vigyük ezt az intézetet, és ez igaz mindazokra, akik, akikkel együtt dolgozom nap mint nap. Tehát mindenképpen az lenne a cél, hogy előre törjünk, ezért azt kérném, hogy ismételten, hogy beszéljünk arról, hogy mi lesz a jövőbeli munkája az intézetnek, és tegyük félre a meglebegtetett fúziós ötletet. Úgy gondolom, hogy ez lenne a helyes eljárás. Köszönöm szépen. és formális okokból, tekintettel arra, hogy még más napi rendi pontjaink is vannak, szeretném elmondani, hogy itt a szakbizottságban túlnyomó többségét osztjuk azoknak a megállapításoknak, amelyeket önök elmondnak. Szeretnénk, hogyha fennmaradna a intézmény, továbbfejlődne, konstruktív kritikát természetesen gyakorolni fogunk a munkája felett, de eh, az fontos megállapítani, hogy az intézmény nem kellően ismert a nyilvánosság előtt. És a parlament eh, talán új utakat, módokat találhat a problémák megoldására. Hiszen a parlament egyszer már úgy döntött, hogy megnézi közelebbről az ügynökségeket, működnek-e azok, vagy sem, hogy működnek, és ennek keretében akár tehetünk is valamit. Itt van egy határozott elképzelés ezzel kapcsolatban, de hát van egyfajta nyugtalanság, mozgolódás is. Úgy gondolom, hogy mi voltunk azok, akik ragaszkodtunk ahhoz, hogy felálljon ez az, ígyméz, ez az intézmény, éppen ezért felelősek vagyunk azért is, hogy megfelelően működjön és továbbfejlődjön. Nem olyan régen állt fel ez az intézmény. Én személyesen úgy gondolom, hogy nagyon furcsa lenne, ha most azt mondanánk, hogy köszönjük, ennyi volt. Tehát köszönöm szépen, hogy eljöttek, közénk. Köszönöm szépen a nyílt, konstruktív és közvetlen eszmecserét, és szeretnék az eszmecsere valamennyi szakbizottságbeli résztvevőnek is köszönetet mondani a részvételé. Úgy gondolom, hogy jó ötletek, elképzelések érkeztek, amelyek segítik a további munkánkat. itt például nagyon jó lenne, hogyha önöktől kapnánk egy listát az önök ajánlásairól, ezzel támogatva a mi munkánkat, és biztos a Jotár asszony által javasoltaknak megfelelően a koordinátorok ülésén is visszatérhetünk erre a kérdésre. Nem tudom, hogy a következő koordinátori ülésen erre sor kerülhet, de mindenképpen fogunk erről szót ejteni. Tehát még egyszer köszönöm szépen, hogy időt szakítottak arra, hogy eljöjjenek közénk. Nagyon értékes volt a megjelenésük, és az, hogy megosztották velünk az eddigi tapasztalataikat. És kitűnőnek tartom azt, hogy ennyi konstruktív javaslattal érkeztek, amik támogatják a munkánkat. Tehát még egyszer köszönöm szépen. Vi går då vidare i, på dagordningen och då har vi kommit... Folytatjuk a napirendet. A tízes pont következik. Angolul mondom, svédül nem tudom. A gazdaság politikai koordinációra vonatkozó európai szemeszter a 2012-es évre